does not raise any serious uh, objection, but I'll give the floor to the Commission. Mr. John Lyman? Mrs. Mr. John. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Valami gond van a mikrofonnal? Nem, azt hiszem működik, most jobb. Köszönöm, elnök úr. Az önbevezető után elég, ha keveset beszélek most már. Az általános elvekről beszélnék a 6 os kapcsán, és ha szükséges a bizottság részéről, akkor szívesen válaszolok bizonyos specifikus kérdésekre is. Ketten jöttünk a DJ Agriculture-től, itt van a kolléganő, aki segít ebben, ha szükséges. Ahogy ön is rámutatott, elnök úr, ezek a tárgyalások nem új egyezmények, új konszenzusokról szólnak, hanem inkább a hiányok pótlásáról, a magas VTO tarifák kapcsán, um, ami a Vámunió miatt hárult rájuk. Hangsúlyozni szeretném, hogy az MFN alapján szeretnénk a kereskedelmet a jövőben folytatni, és ez a WTO szabályának megfelel, tehát nem kívánunk új preferenciális szabályokat ezekkel az országokkal. Ahogy ön is rámutatott elnök úr, ez a harmadik kompenzációs megközelítés részünkről a tarifákra és kvótákra vonatkozóan Szerintem elérhető célok, a WTO-ban sikerül majd kompenzációt kérnünk ezekért. Más alternatíva az lenne, hogyha az EU vámokat, az MFM vámokat csökkentenénk, vagy felfüggesztenénk, ennél ez jobb. A mi bizottsági tárgyalási megközelítésünk a következő. Kiszámoljuk a, a partnerekkel országonként az előnyeket, hátrányokat, a referencia időszakra vonatkozóan, 2002-3-4 tartozik ide, ezek voltak az értesítés 2006-ban történt értesítés idején elérhető adatok, és a kompenzációhoz benchmarkokat alkotunk, amelyek a vámok különbségén alapulnak. A harmadik országokat fizettek volna az új tagállamokkal szemben, ebből indulunk ki, és most, hogy az EU-n belül vannak ez a különbség. A termékek többségére érvényes, hogy partnereink alacsony vámkulcsokból profitálnak, ugyanakkor kompenzációt kell fizetniük az EU veszteségei, és ezen belül is az új tagállamok veszteségei miatt. Bulgária, Románia a fő érintett országok, Ezek a kereskedelmi volumenek egyébként nem olyan nagy összegek, a korábbi bővítés, a 2004-es bővítéshez képest. Ami a WTO tagok kompenzációját illeti a vámkülönbségek miatt az új tagállamok vonatkozásában. were indicated in their own WTO schedules while they were still outside of the union. És az Európai Unió országok általános európai szintű tarifális kötelezettségeinek tükrében végezzük el ezeket a számításokat. Argentina esetében a, a, B, a búza, a, az árpa és a kukorica voltak az érintett termékek. Az Unió Bulgária és Románia elkötelezettségét nyilván itt most beszámítja. Ha a tárgyalások nem lennének sikeresek, ez mindig fennáll, ennek az esélye, akkor a VTO tag visszavonhatja a koncesziókat a 28-as szikke alapján a GATT egyezménynek, de szerintem lesz megoldás, hiszen ez egy kétoldalú engedmény, mindkét félnek ez éri meg jobban, és szerintem itt jó eredmények várhatók az EU szempontjából, és amit a VTO országok akarnak, a VTO országok, az ránk is érvényes. A végrehajtás tekintetében, ha az Európai Parlament hozzájárul ehhez a megállapodáshoz, és azt véglegesítik, akkor a bizottság elkezdi a végrehajtást úgy, hogy rendeletet alkot ö, annak betartása érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyi az eljárás tehát. Any remarks by the committee? A szakbizottság tagjainak van-e megjegyzése? Szeretném emlékeztetni önöket, hogy a jelentés tervezet vitájára június 21-én kerül sor. Módosítók beadásának határideje 28-a ugyanebben a hónapban. William? I, obviously, respect fully the... Uh, Teljes mértékben, tiszteletben tartom tisztelt kollégáim jogait, de lehet, hogy nem rossz pillanat ez arra, hogy föltegyem a kérdést Pekali kollégámra vonatkozóan, aki román kolléga, soha nem láttam még, nem tudom, hogy létezik-e egyáltalán. Szeretném megtudni, hogy hol van, hiszen soha nem láttuk, nem ismerjük. Nem bánnám, hogyha némi fény derülne az ő hollétére, létezésére, lehet, hogy egyszerűen csak nem láttam eddig. Nem tudom, hogy az elnök úr, vagy pedig a titkárság meg tudná világítani ezt a homályt. is Elnök, úgy tűnik, hogy nincs napi renden ez a téma, de ő mindenképpen a szakbizottság tagja marad. Igen, tisztelt tagja, méltóságos tagja marad, teszi hozzá a képviselő úr. Item 11. 11-es napi rendi pont következik, folytatja az elnök. Két rendelet hatályon kívül helyezéséről van szó. Ahogyan önök is tudják, bizonyos elavult rendeletek hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódik. Ez kérem, kérem, itt nem szórakozás történik, nem szórakozni jöttünk, nagyon kérem. Hölgyem, fiatal hölgy itt a bal oldalon. Köszönöm. This dossier is closely linked to that when... Tehát ez az anyag kapcsolódik némi tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséhez, amelyek már elavultak, én vagyok a jelentéstevő, a tanács hangot adott azon kívánalmának, hogy ezt a két anyagot egy csomagként kezeljük, ezzel egyetértek, és azonnal meg is tárgyaljuk a jelentéstervezetet, ahogyan ebben megállapodtunk az ülés elején. Ezek a rendeletek elavultá váltak azért, mert 95-ös rendeletekről van szó, egy 95-ös rendeletről van szó tehát, amely a vámunió utolsó fázisát érinti, és bizonyos vám tarifákat eltöröl, török termékek esetében. Jogbizonyosságot szeretnénk kialakítani ezen a területen, és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ebben megállapodásra jutott jelentéstevőként üdvözlöm a bizottság javaslatát, és mivel az Európai Parlament az egyik fő jogalkotó a Lisszaboni szerződés következtében, ezért a jogbizonyosság érdekében parlamenti jogkör bizonyos rendeletek hatályon kívül helyezése. A bizottság részéről Julia de Brennának adom meg a szót, vagy pedig Pizza Blancartsnak. Julia, tessék. Brenna, The floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. As you rightly uh, summarized, uh, the purpose of this... Uh... Ahogy ön is jól összefoglalta ennek a javaslatnak a lényegét, szeretnénk az akikat, a vívmányokat kicsit világosabbá tenni azáltal, hogy eltörlünk néhány elavult jogi aktust, és bizottsági aktusokkal fogjuk őket helyettesíteni. Uh, however, I understand that the Commission will be proposing an amendment to the text. De úgy hallottam, hogy a bizottság akar módosítókat is hozzáfűzni ehhez, nem? Köszönöm elnök úr a szót utolsó pillanatban kaptuk meg a szöveget. A hármas ponttal kapcsolatban úgy érezzük, hogy nem teljes a megfogalmazás, mert itt a vám tarifákról Törökország kapcsán elhangzik, hogy ezeket el kell törölni, de idéz a felszólaló, equal to the agricultural component applicable to third countries. So... Az idézet lényege a harmadik országokra vonatkozó mezőgazdasági termékekre vonatkozó rész szerinte hiányzik. Tehát nem azt mondjuk, hogy rossz ez a szöveg, csak nem teljes ez a szöveg. És a bizottság szeretné, hogyha kiegészítenék ezt a szöveget a vám tételek utáni résszel. Tehát ezen az nem változtat, ez nem változtat azon, hogy ezt el kell törölni, ezt a rendeletet, csak a, ezt pontosabban kell megfogalmazni. Leírnák akkor, mondja az elnök, a, az igényüket, és akkor figyelembe tudjuk venni. Elnök úr, nem hallottam. Tehát a bizottság akkor írásban módosítani kívánja a szöveget, ki akarja egészíteni azt. Igen, mikor kapjuk meg ezt a bizottságtól, kérdezi az elnök. Mert egy, egy pillanat gondolkodási időt kérünk. Sorry, check. Elnézést, elnök úr. Egyeztettem a kollégámmal. Múlt héten már elküldtünk egy e-mailt, a jogi szolgálatunk állítólag ezt megtette, de ha önök ezt nem kapták meg, akkor, és önök ön ragaszkodik ez, akkor a bizottság hivatalosan is benyújthatja a módosító igényét. Nem, nem kell ez, csak szeretném a pontos ö, szöveget. Elnök, én vagyok az előadó, tehát nekem nyugodtan benyújthatják, és akkor egyből tudok vele dolgozni. Tehát nem köteles a bizottság formális módosítót benyújtani. Én csak azt szeretném, hogy pontosan ö, ö, nyújtsák be nekem a szövegjavaslatot, akkor felolvasom, elnök úr.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 Regulation EEC number 429/73 uh, has become obsolete. Ennyi tehát az idézet. Akkor most már bekerülhet a jegyzőkönyvbe a szöveg változat, ebből lesz írásos változat is, illetve megkaptuk azt is, és akkor minden hivatalosan megvan. Köszönöm szépen. Van ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése a bizottság tagjai részéről? Nincs. Akkor rátérhetünk. Repeal of certain obsolete council. A 12-es pontra egyes elevú tanácsi objektusok hatályon kívül helyezése, hasonló, mint az előző. Én is, itt is én vagyok az előadó. Minden tarifális szabályozásra vonatkozó tanácsi jogi aktus általában ugye ideiglenes, és ezért automatikusan elavul. Új jogi aktusokkal kell ezeket mindig pótolni, a tagállamok csatlakozása miatt is már csak. Ezért van erre most szükség. A három intézmény, a parlament, a tanács és a bizottság intézményközi megalapodásban a jobb jogalkotásról lefektették, hogy hogy ha lehetséges, akkor visszavonnak jogi aktusokat, különösen, ha azok elavulnak. Ezeknek nincsen ma már relevanciája, ezért ki kell őket venni az Aki Communataire-ből, hogy átláthatóbb legyen és jogbiztonságot jobban garantálóbb a jogalkotás. Ismét megadom a bizottságnak a szót, és Tudtam egyet értünk ebben. A módosítókat már megvitattuk, a jogi szolgálatai az intézményeinknek ezekről egyeztettek, és javaslatom ezek után az, hogy fogadjuk el a bizottság utolsó szövegét. A bizottság részéről kijött ma el hozzánk Natalie Szűze Vendriver asszony. Nem tudom, hogy jól ejtettem a nevét, de úgy látom, hogy felismerte, hogy róla van szó. Ce n'est pas un problème. Uh... Nem gond ez. Tehát a bizottság részéről teljes mértékben egyetértünk a parlamenttel, ugyanez a célkitűzésünk, jobb jogalkotás, láttuk a módosító javaslataikat, vannak itt technikai jellegű jogalkotási kérdések, ezek megegyeznek a tanács irányvonalával, tehát ebben a kérdésben elvileg nincs semmilyen probléma. Az utolsó módosító javaslat, a 25, 25-ös, egy külön bekezdést szeretne illeszteni a szövegbe. Most itt a jogi szolgálat másképpen gondolkozik a három intézmény részéről, tehát a tanács részéről, bocsánat, a bizottság részéről. Úgy gondoljuk, hogy nincs feltétlenül nem feltétlenül szükséges ezt a bekezdést beilleszteni a szövegbe, de el tudjuk fogadni, hogyha ez nagyobb tisztázást hoz, világosabbá teszi a szöveget. De azt hiszem, itt a jogi szolgálatoknak kell majd egyeztetnie. Nincs tehát semmilyen gondunk ezzel a szöveggel, ezek elavult rendelkezések, és elfogadjuk a parlament véleményét. Elnök, köszönöm szépen, hogy a jogásznyelvészeket tiszteletben tartották illetve az ő véleményüket. Nem tudom, hogy a szakbizottság tagjai kívánnak-e hozzászólni a vitához. Nem? Köszönöm szépen. A május 27-e módosítók beadásának határideje, június 21-én kerül elfogadásra ez a jelentés. Most pedig lépjünk tovább. Következő napi rendi pont a 13-as. Have run, have gone too fast, so the commission is not yet there. Sajnos a bizottság képviselője még nem érkezett, meg kicsit gyorsan haladtunk a napirendben. Ez a 13-as napirendi pont a WTO-hoz való csatlakozások jelenlegi helyzetére vonatkozik. The commission is the commission ready to... Nem tudom, hogy a bizottság készen áll a, arra, hogy szóljon ebben a témában. Érkezőben van a kollégánk, tisztelt elnök úr, mondja a bizottság képviselője. Elnök, igen, nem, nem az önök hibája, hiszen későbbre terveztük ezt a napirendi pontot, kicsit gyorsabban haladtunk a napirendben. Akkor azt javaslom, hogy két-három perces, tíz perces szünetet tartsunk. Tehát 10 perces szünet következik. Technical pause. Technikai szünet. Don't forget to come back to the meeting. Okay. Um... Colleagues, let's resume our proceedings. May I have attention, please? Kérem, hogy foglaljanak helyet, és figyeljenek ismét. Kérem, fejezzék be a beszélgetést, legalábbis a termen belül, üljenek le. Mielőtt megadom a szót a bizottság képviselőjének, lenne egy bejelenteni valóm. több is lenne. Az első az, hogy Helmut Scholz, aki az Internek a Latin Amerikával kapcsolatos jelentésének az előadója, üzeni, hogy a Mercosur delegáció ülésével kapcsolatban valamit mondania kell. before our coordinator. Nagyon érdekel minket, hogy mi van tényleg a Mercosurral, Mercosur delegációval, és a koordinátorok ülése pedig nem nem fél hattól fél hétig lenne, ahogy a rendben szerepel, hanem 16.45-től ezt a két bejelenteni valót kellett elmondanom. Ezek után pedig folytassuk a vitát a 13-as napi rendi ponttal, egyes elevú, a WTO-hoz való csatlakozások jelenlegi helyzetéről, és akkor a bizottság részéről, főleg Oroszországról kellene hallanunk most néhány dolgot több erőfeszítés történt, hogy Oroszország csatlakozása ö, végbe menjen, de vannak még kényes kérdések, mint a fitoszanitáris, tehát a növényegészségügyi fenntartások és egyéb kereskedelem korlátozó intézkedések, illetve meg kéne vizsgálni az autóipar ösztönző, beruházós ösztönző intézkedéseket is. Ezek foglalják most le a szakemberek idejét a következő EU-Oroszország csúcsalálkozóra való készülés során. Montenegró, Szerbia, Bosznia-Hercegovina tárgyalási nehézségeiről is beszélnünk kell. Az ő és az Ukrajnának a piaci hozzáférésre szóló jegyzőkönyvéről és a legkevésbé fejlett országok WTO-hoz való csatlakozásáról, Afganisztán, Bután, Kamares-szigetek, Egyenlítői, Guinea, Etiópia, Laos, Libéria, Samoa, San Tomé és Principe, Szudán, Vanuatu és Jemen kérdéseiről. Vanuatu lenne a 154. WTO tag, ha ratifikálják a csatlakozását. Nos, ezekben az ügyekben meghallgatjuk Reszenti urat, a bizottság képviselőit. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Um, as I understand you received the, the... Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha jól tudom, akkor megkapták a frissített uh, anyagunkat, amit elküldtünk a tagállamoknak, illetve a szakbizottságnak is. Nem szeretném megismerni, megismételni ennek az anyagnak a tartalmát. Egy-két jelzéssel élnék arra vonatkozóan, hogy a VTO csatlakozási folyamat hogyan működik. Először is. A VTO csatlakozási tárgyalások során két sávos megközelítést alkalmazunk. Az egyik a Genfben, a VTO-ban, folyik, ahol a csatlakozó állam tárgyal a WTO tagállamok mindegyikével, azokkal, akik hajlandóak részt venni ezeken a tárgyalásokon. Ezek munkacsoporti ülések, és az adott államok ellenőrzik a csatlakozási folyamatot. Tehát ez egy munkacsoport. Ezeken a munkacsoporti üléseken felülvizsgálják a csatlakozó tagállam vagy tagállam jelölt jogszabályait, a három WTO pillér alapján az árucikkek, a szolgáltatás, illetve a szellemi tulajdonú jogokhoz kapcsolódó jogszabályokat. Párhuzamosan ezzel van egy kétoldalú bilaterális folyamat. Ez informálisan történik, bizalmas formában a WTO tagállamok mindegyikével, akik a csatlakozó állam esetében a piacra való hozzáférésről tárgyalnak az árucikkek, illetve a szolgáltatások tekintetében. Először is a többoldalú tárgyalási résszel foglalkoznánk, ez mindig tény, tények cseréjével, információ cserével kezdődik, és a csatlakozó kormány találkozik a WTO tagokkal, és bemutatja a saját kereskedelmi rendszerét, méghozzá egy külkereskedelmi rendszerről szóló memorandum keretében. Ez alapján kérdések és válaszok következnek a WTO tagokkal, a WTO tag, illetve a csatlakozó tag között. Ez a vizsgálati időszak folytatódik írásban is, és végül egy tényeket tartalmazó összefoglaló készül, ez lesz majd a szerződés alapja, amely szerződés alapján a csatlakozó ország valóban részesévé válik a WTO-nak. Először van egy munkacsoporti jelentéstervezet, aztán ebből kialakul a végső munkacsoporti jelentés. Ez az az anyag, amely minden kötelezettségvállalást tartalmaz, olyan kötelezettségvállalásokat, amelyek a csatlakozó országot érintik. Általában ez egy terjedelmes anyag. El lehet képzelni, hogy Oroszország esetében mintegy 5-600 oldalas anyagról beszélünk, tehát nem igazán esti mese nem esti olvasmány, ha csak nem akar az ember egész éjszaka ébre maradni. Egészen részletekbe menő ez az anyag, megvizsgálja a kötelezettségvállalásokat, ez tehát a multilaterális forma Genfben történik, és attól függően, hogy a csatlakozó ország milyen előre haladást mutat, általában elég gyors az előrehaladás. Aztán van a kétoldalú megközelítés. Itt a piacra való hozzáférésről tárgyalunk az árucikkek, illetve a szolgáltatás esetében. Az Európai Bizottság egyes egyéni piacra való hozzáférési szerződéseket, alkukat köt, köt a WTO szabályainak keretében. Ezt tettük Oroszországgal, és most benne vagyunk egy kétoldalú tárgyalási folyamatban Kazasztánnal, amely szintén tagja az Oroszország Givámuniónak. A WTO tagok tárgyalhatnak ilyen kétoldalú piacra való hozzáférésről, hogyha így kívánják, és aztán ezeket az információkat, tarifákat, különböző szerződéseket, kötelezettségvállalásokat összefogják, és egy végleges ütemterv készül. a legliberálisabb kötelezettségvállalások alapján. Például, hogyha egy 50%-os vámot írunk elő kazasztáni gáz esetében, és az Egyesült Államok egy 10%-ost tud kit megtárgyalni, ki alkudni, akkor ez kerül majd bele az ütemtervbe. Aztán a kötelezettségvállalásokat, vállalások konszolidált anyaga létrejön, egy protokoll készül a munkacsoport segítségével, és ezt végül el fogja fogadni majd a munkacsoport, a csatlakozási folyamat végén. Ez lehet egy nagyon hosszú folyamat. Oroszország esetében 16 éve folyik. Majd az általános tanácshoz kerül elfogadásra ez az anyag, és amikor ők elfogadták a csomagot, akkor egy bizonyos idő elteltével ratifikálniuk kell a VDO tagállamoknak ezt a protokolt, és innentől kezdve hivatalosan VTO taggá válik a csatlakozandó ország. Nem gyakran jövünk el ide a szakbizottságba, és nem gyakran beszélünk a csatlakozási folyamatról, ezért kívántam ezt a háttér, háttérinformációt megosztani önökkel. Ezután az élénkebb csatlakozási tárgyalások, a fontosabb tárgyalások során az elmúlt hónapokban került erre sor Oroszországgal, és ebben a tekintetben szívesen várom a kérdéseiket. Ahogyan elhangzott, Oroszország az egyik legfontosabb partner ebből a szempontból. Elég gyors megállapodás született a videócsatlakozást illetően egy-két hónappal ezelőtt az export tarifákra vonatkozóan megállapodás született, ez volt az utolsó függőben levő kérdés. Még mindig tárgyalások folynak, különböző aspektusból meg kell vizsgálni ezt a kérdést, különösen a Fehér Oroszország és Kazasztán Vámunióhoz való csatlakozásának tükrében. A közreadott anyag is rámutat arra, hogy van még egy-két függőben levő kérdés. Az egyik legnehezebb gazdasági szempontból talán az, amely a kereskedelemhez kapcsolódó beruházási intézkedésekre vonatkozik. Itt egyre rosszabbodik a helyzet a beruházási intézkedéseket illetően. Ez a Dreams 2 a zsargonunkban. És ez esetleg megváltoztatja majd Oroszország tárgyalási álláspontját. Az Egyesült Államok elég kemény irányvonalat képvisel ebben a kényes kérdésben, természetesen megpróbáljuk a jogbiztonságot biztosítani azon cégek számára, akik befektettek, beruháztak Oroszországba, és ugyanakkor a WTO szabályait is tiszteletben kívánjuk tartani. Egy másik nagyon fontos aspektus a növényegészségügyi kérdéseket illeti. Oroszország ebben a kérdésben jogszabályokat hozott a Vámunió keretében, és ez visszalépést jelent a korábbi helyzethez képest, tehát itt is további tárgyalásokra van szükség. További érdekes terület számunkra a hús orosz piacra való belépését illető kóták kérdése. Vannak még más függőbelevő kérdések, amelyek nem érintik konkrétan az EU-t, de esetleg fontos akadályt jelenthetnek, ez pedig Grúzia ellenvetése. Grúzia nem szeretné, hogy Oroszország csatlakozzon a WTO-hoz. A svájciak, a svájci nagykövet megpróbálta blokkolni ezt a helyzetet. Igazából nem tudjuk, hogy milyen érvek vannak. Emellett, de úgy tűnik, hogy itt egy folyamat közepében vagyunk. Aztán ott van Kazasztán csatlakozása, ez is nagyon fontos a gazdaság számára. <clears throat> Kazasztán esetében az a cél, hogy Oroszország csatlakozását követően minél gyorsabban ez megvalósuljon. Nyár előtt szeretne Oroszország csatlakozni, ez technikai okokból valószínűleg nehéznek bizonyul majd hiszen túlságosan sok a technikai teendő, ahhoz, hogy a nyár előtt ez lezáruljon, és Kazasztán rögtön ezt követően szeretne csatlakozni. Két gondot okoz ez, az egyik, az a csúszás, ami a többoldalú tárgyalások esetében fölmerült, illetve a munkacsoporti jelentés is érinti ez, amelyről már beszéltem. Gondolom úgy érzik a kazasztániak, hogy bemásolhatnak az orosz megállapodásból kérdéseket, de ez valószínűleg nem lesz ennyire egyszerű. Vannak olyan területek, például a szolgáltatások, olyan terület, amely nem teljesen ugyanúgy érinti Kazasztánt, mint Oroszországot. Aztán ott vannak az export tarifák, ez még mindig függőbe levő kérdés Oroszország és Kazasztán esetében. Bizonyos nyersanyagokra vonatkozik ez. Kazasztán valószínűleg úgy gondolkozik, hogy egy orosz megállapodást fénymásolni lehetne, és alkalmazni számukra is, de azt hiszem, hogy itt bizonyos aspektusokban külön tárgyalásokra lesz szükség. Ami a vámuniót illeti, a vámunióhoz való csatlakozás, Természetesen Fehér Oroszország mérföldekre le van maradva, technikai szempontból nem is érdemes még beszélni róla. Aztán van egy másik csatlakozási csoport, a nyugat-balkáni országok. Ezek természetesen nagyon fontosak számára, hiszen számunkra, hiszen a WTO csatlakozás nagyon fontos kritérium az EU-hoz való csatlakozás tekintetében. Itt természetesen ezen országok gyors csatlakozását, vétő csatlakozását támogatjuk. Két oldalú protokollt írtunk alá Szerbiával. Az év elején, illetve Montenegróval egy-két évvel ezelőtt. Nagy gondot okoz az egyik VTO tag. Elég nehezen érthető hozzáállást tanúsítanak. Konkrétan Ukrajnáról van szó. Ukrajna azt kéri Montenegrótól, hogy szabadítsa fel a szolgáltatások és árucikkak piacra való jutását, méghozzá eddig nem látott módon, már ami a WTO csatlakozásokat illeti, például a gépjármű ipar területén, olyan kérések ezek, amelyekkel eddig nem nagyon találkoztunk a védőcsatlakozások során. Ugyanígy Szerbiával kapcsolatban is vannak követeléseik. Érdekes módon nem csak nyugat-balkáni országokkal kapcsolatban vannak ilyen követeléseik, hanem más országokkal kapcsolatban is, mint például Jemen esetében itt az acéltermékekre vonatkozóan szeretnének nulla, nullás tarifát látni. Hát nem nagyon látjuk, hogy ez milyen előnyel szolgálhat számukra. Minden esetre az Európai Bizottság számára ez problémát okoz. Kértük, hogy Montenegrot támogassák Ukrajnával szemben, és nyomon követjük a helyzetet. Ami Szerbiát illeti, Ukrajna és Szerbia kérdése természetesen problematikus. A jelenlegi választási folyamatok Szerbiában nem szabad, hogy lelassítsák az eddigi lendületet, eddig a szerb kormány csatlakozni kívánt a WTO-hoz. Végül pedig apró problémákról beszélnék, amelyek gazdasági értelemben nem olyan nagyok, de számunkra mégiscsak fontosak, és mert nem csak gazdasági megfontolásaink vannak. Például a legfejletlenebb ország csatlakozása a WTO-hoz. 12 közül Vanuatu-val sikerült a munkacsoportoknak május másodikán megállapodniuk a WTO-val, és a csatlakozása már útban van, de a WTO költségvetését is először át kell vizsgálni, mielőtt formálisan is engedélyezik Vanuatunak a csatlakozás, de várhatóan ez hamarosan betörténik. Van még eh, néhány olyan LDC ország, Samoa és Laos, amely jó úton van a felé, hogy az év végéig esetleg csatlakozzon, vagy ha nem is idén, de hamarosan. Tehát eh, a legfejletlenebb gazdaságok eh, közül többen jelentkeztek, és nem csak jelentkeztek, hanem dolgoznak is azon, hogy csatlakozhassanak. Ez jó trend, jó jel a rendszer működése szempontából. Nem akarom az önök vitáját most túl elnyújtani. Egy rövid áttekintést adtam, egy update-et eh, arról, hogy hol tartanak a tárgyalások, de amennyiben a bizottság tagjait érdeklik további részletek, ezeket el tudom mondani, illetve a kiadott anyagokban is talán válaszokat találnak ezekre, amelyekre most nem volt időm, hogy elmondjam őket. Köszönöm, elnök. Köszönjük Rászati úrnak, hogy tájékoztatott minket a WTO tárgyalások, csatlakozási tárgyalások jelenlegi állapotáról, és ezek között azon országokról, is beszélt, amelyek legjobban érdekelnek minket, különösen ugye Oroszország és a Nyugat-Balkán országai ezek. Mivel ez nem egy hagyományos megállapodás, a parlamentnek nincsen formálisan joga részt venni ezekben a vitákban, de politikailag azért mégiscsak lehet szerepünk, és véleményt alkothatunk arról, hogy mi történik, és örülök, hogy most önáltal tudjuk is, hogy miről van szó. Örülnénk, ha később egy még részletesebb, technikai briefinget is kaphatnánk önöktől, különösen Oroszország tekintetében azt hiszem a bizottsági tagok többsége ez iránt nagyon érdeklődne. Hogyan lehetne javítanunk ezekben a politikai vitákban a részvételünket, ez is érdekel minket. A Kazakh vegyes bizottság tagjának adom meg most a szót. Tisztelt elnök úr! Én is azt támogatom, hogy részletesebben vizsgáljuk meg ezt a kérdést, és egy briefinget szervezzünk ezen országokkal, a WTO csatlakozásra váró országokkal. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének azt, hogy ilyen részletes információval szolgált, és nagyon érdekes volt ez a beszámoló. Engem az érdekel konkrétan, hogy Oroszországgal mi történik, ez nagyon fontos, ami a kapcsolatainkat illeti, és úgy gondolom, hogy mindenképpen tájékoztatni kell bennünket, hogyha nem is tudunk aktívabban részt venni ebben a folyamatban, legalábbis tájékoztatást kell kapnunk, és így lehetővé kell tenni azt, hogy kövessük a fejleményeket. Ami a nyugat-balkáni országok csatlakozásának problematikáját illeti, nos, valóban zsákutcába jutottunk a Ukrajna hozzáállása miatt, bizonyos országok tekintetében ebből a régióból. Nem tudom, hogy hogyan lehetne rávenni Ukrajnát, hogy ezeket az akadályokat elhárítsa, de talán még, hogyha nincsenek is kézzel fogható eredmények, a bizottságnak akkor is továbbra is arra kellene ösztönözni a tagállamokat, illetve Ukrajnát, hogy valamilyen előrelépés történjen, hiszen valóban ez gátolja, akadályozza a kapcsolataink elmélyítését a régió országaival, és ugyanígy a WTO csatlakozást is akadályozza. A jegyzetben nem látom azt, hogy mi történik a dél-kaukázusi országokkal kapcsolatban, Azerbajdzsánra gondolok, nagyon jól tudom, hogy tárgyalások indultak 2010. október közepén Azerbajdzsánnal, a WTO csatlakozásra vonatkozóan, azonban azóta igazából semmilyen hírünk nincsen, nem tudjuk, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, milyen nehézségekkel kell számolni. Nagyon örülnék annak, hogyha ezzel kapcsolatban részletesebb információt kapnánk. Köszönöm. And now Helmut Scholz. Köszönöm, most Helmut Scholznak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak az elhangzott információt, és kollégámhoz hasonlóan, kazak kollégához hasonlóan szeretnék kérdéseket föltenni, én főleg Oroszországgal kapcsolatban, hogy hol tart Oroszország WTO tagsága. Ezen belül is az érdekelne legjobban, hogy ön hogy látja Putyin miniszterelnök úrnak az utóbbi időkben tett nyilatkozatai a WTO csatlakozással kapcsolatban arra irányultak, hogy blokkosan lehetne bővíteni a WTO-t. Mit jelent pontosan ez a további ö, csatlakozási tárgyalások szempontjából? Másodszorban pedig azt hiszem nagyon fontos dolog ugyancsak az EU és az Orosz Föderáció és más országok kapcsolatrendszere szempontjából a következő időszakban, hogy milyen ajánlatot lehetne megfogalmazni a WTO tagállamoknak akik ugye a Doha tárgyalások bonyolult körein már túl vannak. Tehát mit tudnának felajánlani ezek az országok azon országok felé, akik újonnan jelentkeznek a WTO-ba, annak érdekében, hogy őket is be lehessen vonni a dohai forló által felvetett minden új típusú problémába is, és velük már közösen elgondolkodjanak a kivezető megoldásokon is. Elnök. Köszönöm, mielőtt megadom a bizottságnak a válaszadáshoz a szót. Lenne itt még egy kérdés. Ugye Ukrajna blokkolja a nyugat-balkáni csatlakozást. Ön szerint mi a valódi oka Ukrajna viselkedésének? Mi lehet a háttérben, és milyen nyomás gyakorló eszközben a bizottság kezében? Hogyan tudnánk Ukrajnára hatni, hogy enyhítsen ezeken a fenntartásain és követelésein. Visszaadom a Szutkászló úrnak, hogy válaszolhasson. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm önöknek is az érdekes kérdéseket. Az első kérdésre válaszolva, főleg az Oroszországgal kapcsolatos kérdésre, kérdésekre, a bizottság kész arra, de majd a kollégám ezt elmondja, aki koordinálja a munkánkat az önök bizottságával tehát ő részletekkel is szolgálhat, de az orosz tárgyalások kapcsán el kell mondani, hogy nyilván az ő csatlakozásuk kiemelkedő jelentőségű minden más országétól eltér, és érdemes valóban ennek a részleteivel is foglalkozni. Örömmel tisztázzuk a kérdéseket, majd a kollégát megkérem. Ami a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos kérdéseket illeti, nem akarjuk feladni pozíciónkat, ragaszkodunk kezdetől fogva, és egyértelműen leszögeztük a legutolsó december, 2009. decemberi WTO miniszteri találkozón is, hogy a bizottság már csak a precedens érték miatt sem hajlandó belemenni Ukrajna követeléseibe, és hogy mi lehet ezek mögött, ezek hátterében, hát plegykákat hallunk mi is. Ukrajna tagadhatatlanul nyilván a Nyugat-Balkánon gazdasági érdekeit követi, közel vannak ezek az országok Ukrajnához, ez érthető. Ugyanakkor lehet, hogy politikai motiváció is van e mögött, Ukrajna úgy érzi, hogy már túl sokat fizetett a WTO tagságáért. Amikor az Ukrajna csatlakozott a WTO-hoz, az pont ugye a válság előtt történt meg, és a válság Ukrajnát is súlyosan érintette, és uh, Ukrajna is kénytelen volt a nemzetközi valuta alaptól segítséget kérni, és sokan vitatják, hogy ez mennyiben volt indokolt vagy sem, de most Ukrajna politikai kompenzációt is vár, azért ilyen kemény most ezen országok csatlakozása kapcsán. Ez a WTO titkársága számára is világos, és a főigazgató is foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát napirenden van a probléma. Ami Azerbajdzsán helyzetét illeti, Az egyébként június 15-én egy formális tájékoztatást is tartunk majd Oroszország vétó csatlakozásáról, erre invitálom önöket, Azerbajdzsánnal kapcsolatban tehát. Az Azerbajdzsán 2007. június 13-án kérte felvételét, azóta több tárgyalási kör lezajlott, 2008-ban két találkozó volt, 2009-ben, 10-ben is volt egy-egy Azerbajdzsán ügyében. Nem nagyon haladtunk előre érdemileg, tehát még nagyjából ugyanott vagyunk, ahol az elején, és főleg a szolgáltatások okozzák a problémát. Azerbajdzsánban nagyon fontos az energia, ugye ez egy energiaszolgáltató ország, és az energiaszolgáltatási szolgáltatásnak minősül, és ezen a területen nem sikerül elmozdulni a holpontról, nem sikerült elérni, amit akartunk. Egy, egy, ne, non preferen, egy nem preferenciális könnyítést akarunk Azerbajdzsánnak adni, még míg véglegesen csatlakozhat a WTO-hoz. Egy, ez egyelőre a tárgyalás állása. Úgynevezett tényszerű összefoglaló szintjén állunk. 2010. szeptember 1-én íródott ez az utolsó tényfeltáró jelentés Azerbajdzsánról. Ha eznél többet kíván válaszként, akkor pedig tudunk néhány dokumentumot is rendelkezésre bocsátani. Ami a Vámunióhoz való blokkos csatlakozást illeti, Putyin miniszterelnököt idézte, ez 2009. június 9-én hangzott el Putyin szájából, hogy vámuniót kell csinálni, és Fehér Oroszország, Kazasztán és Oroszország, Orosz Föderáció ugyanolyan feltételek mellene, mellett csatlakoznának. Meg kell le kell szögeznünk, hogy a WTO ebben nem ment bele, külön témának tekint minden országot, minden ország a saját érdemei alapján csatlakozhat, és ez a WTO ragaszkodik. Ugyanakkor, ahol tényleg ugyanazok a jogszabályok érvényesülnek ezekben az országokban az adott témákra, vámunió szempontjából, akkor ezeket a témákat lehet közösen tárgyalni. Például a Vámuniónak ugye külön saját határa lenne azonos tarifári szabályokkal, és jelenleg ugyan az orosz tarifák magasabbak, mint a kazak tarifák, tehát ha itt rendes vámuniót akarnak, akkor ezeket neki kell először egyeztetni, és a kompenzáció mértékét meg kell vitatniuk a vto val A Vámunióhoz Kirgizisztán, a VTO már tagja, is csatlakozni kívánna, de úgy látjuk, hogy még Ukrajna sem hajlandó e, ezek, még a tárgyalásokba se belemenni, tehát nem csak a VTO egésszel, az el ettől, hanem még a környéken sem egyeztek meg egymással ezek az országok. Mindenesetre a VTO csatlakozás szempontjából Oroszország, Kazaksztán és Fehér Oroszországot külön tekintik, saját tempójuk szerint csatlakozhatnak majd, és a munkacsoport, amely ezzel foglalkozik, esetleg utólag majd alkothat közös szabályokat rájuk, de nem hajlandó blokkosan tárgyalni velük. Ami a DDA és a csatlakozás viszonyát illeti, meglehetősen bonyolult a Doha forduló kapcsán bármilyen következtetést levonni. Az új VTO tagoknak nyilván joguk lesz, hogy részt vegyenek teljes jogkörrel a Doha tárgyalásokban is, és hozhatnak új véleményeket, érdekeket be a vitába, ez nem kérdés. Ugyanakkor azt is el kell mondani, ami a piaci hozzáférés problémáit illeti, a Doha fejlesztési forduló vázlatos szabályai szerint azok a tagállamok, amelyek nemrég csatlakoztak a WTO-hoz, azokra nem vonatkozik a teljes, tehát sem a teljes jogkör, sem a a teljes kötelességi kör. Például Kínának hosszabb ideje lesz arra, hogy végrehajtsa azt, amit vállalt, és Szaudi-Arábia, Ukrajna, amelyek ugye nemrég csatlakoztak a WTO-hoz, a tarifális, a piaci hozzáférés, a szolgáltatási szabályok tekintetében bizonyos ö, kivételek szerint működnek. Tehát mehetnék további részletekbe is, de azt hiszem erre nincs idő. A lényeg az, hogy a Dohai fejlesztési forló szempontjából, ahol Oroszországnak tényleg súlya lehet, például az állami támogatások kapcsán a kettős árazás ügyében az oroszok megszólaltak. Oroszországnak tényleg ellenkező érdekei lehetnek, mint a jelenlegi tárgyaló országoknak. Ezt is részletesen ki vagyok hajlandó fejteni, ha igénylik, de most befejezem. Köszönöm szépen. Um. tartják, és azt hiszem, hogy itt az Európai Parlament véleménye is nagyon hasznos lehet. Elnök, Krisztián Muscardini következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz. Valószínűleg emlekezni fognak arra, hogy az elmúlt mandátum időszakban az Európai Parlament bizonyos fajta módosításokat fogadott el, egy olyan munkát végeztünk, amiben nálunk is érdemi munka folyt, és egy nagyon, nagyon határozott állásfoglalást bocsátottunk útjára, ami azt mondta, hogy ezeket a szabályozásokat rugalmassá kell tenni, tekintettel a helyzet támasztott a kihívásokra. Hogyha ma reagálni akarunk a holnap kihívásaira, akkor most is így kell eljárnunk. Ahogy a kolléganő mondta, én is azt mondanám, hogy egy közös kezdeményezésre van szükségünk a bizottságunk részéről, és ne csak az európai intézményekhez forduljunk ezzel a kezdeményezéssel, és a külkereskedelmért felelős biztoshoz, hanem a tanácshoz is, a tagállamokhoz is, és nem csak a soros elnökséghez, hanem a 27 kormányfőhöz, és tudassuk velük, hogy majd olyan rendszer van érvényben, amely nem biztosít semlegességet a szabályok szempontjából, már pedig erre lenne szükség. Tehát gyakorlatilag ez lenne azt gondolom az, a, ez az álláspont, amit itt a többség elfoglal. Tehát nem fogadhatjuk el, hogy mások mondják meg, más szervezetek mondják meg, hogy mi mit csináljunk és hogy járjunk el. Jó lenne, hogyha akár a bizottság elnöke egy levelet írna az azoknak az országoknak, akik részt vesznek ebben a vitában, vagy akik tagok a WTO-ban, hiszen ez egy olyan kérdés, amivel kapcsolatban már több, illetve sok bizottsági tag intézett kérdést az Európai Bizottságnak, és csak azt a választ kapta erre a bizottság részéről, hogy mi keressük az újabb lehetőségüket. Tehát az a probléma, hogy az álláspontunkkal valahogy zsákutcába jutottunk, és jó lenne éppen ezért itt világos struktúrákat kialakítani, közös szabályokat lefektetni, ezeket folyamatosan frissíteni, hogy végre egyszer egy olyan struktúra alakuljon ki, ami a legfontosabb szabályokat átfogja, és amely mindig időszerű lépést tart a korral még akkor is, hogyha ez bizonyos ország számára nem előnyös. Köszönjük szépen. Köszönjük a bizottság szakemberének. Ki is beszélt a bizottság részéről, vagy ki fog most beszélni még? Itt van a kolléga úr. Parancsoljon, önél szó. Senki? De. Csak néhány szó erejéig, elnök úr. Hogy hívják önt? Dimitri Cvetanov vagyok. támogatjuk azt az ötletet, hogy a globális kormányzás rendszerét, keretrendszerét javítani kell. Nagyon fontos ezen belül az is, hogy hogyan tudjuk az Európai Unió külképviseletét megerősíteni annak érdekében, hogy tényleg egyhangulag lépjünk föl bizonyos nemzetközi fórumokon, és gazdasági erőnknek megfelelő hangunk legyen. Ami a látváltási arányokat, valutárfonyokat illeti, ez egy politikailag igen kényes kérdés. Ezt a múlt heti ülésünkön is megtárgyaltuk. Volt egy eh, szeminárium, ahol ott voltak a Bank of America, Bank of Canada képviselői, kínai banki szakemberek, Rén biztos úr, ő tartotta a bevezető előadást. Nos, gondolkodunk ezen, és az első véleménytervezet már megszületőben van. Amint ez megszületik, részletesebben is tudjuk majd kommentálni ezt a problémakört. Elnök, köszönjük szépen. Janik Zsadónak adom vissza a szót, hiszen ő a felelős. Ne felejtsük, hogy ez az Econ vélemény, az ekonnak adott véleményünk, és ezért csak a kereskedelmi gazdasági vonatkozásokról van jogunk szólni. Euh, Köszönöm szépen, hogy emlékeztetett ennek a véleménynek a jogállására, illetve arra, hogy milyen kérdésekre kell kitérnünk. Természetesen sajnos nem lehet mindenre kitérni ebben a szövegben. A globális kormányzást illetően, és ez egy kérdés a bizottság felé, tudni szeretném, hogy a bizottság például egy G8 vagy G20 előkészítése esetében hogyan gondolkodik a tagállamok koordinációjáról. Úgy gondolja a bizottság, hogy aktív szerepe van, aktív koordinációs szerepe van, vagy pedig mindenki, mindenki a saját irányvált képviselő. Tehát fontos, hogy az összkép meglegyen aztán a végén. És aztán beszéltünk a nyersanyagok kérdéséről, a mezőgazdasági nyersanyagok kérdéséről. Lehet, hogy utalni kell az Egyesült Államok beli szabályozásra, ez egy mezőgazdasági szabályozás. Ugye beszéltünk a G8-ról, a G20-akról, és a 2009-es, 2010-es nyilatkozatok a foszilis energiahordozók szubvenciójának fokozatos kivezetésére vonatkozott, ugyanígy az üvegházhatású gázok csökkentését tűzte ki célul, illetve energia megtakarítást. Így a gazdaságos energiafelhasználás, illetve a megújuló energiaforrások használata között természetesen kapcsolatot állítunk föl. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük. Ahogy korábban már megegyeztünk, a koordinátorok ülése következik most. Ezennel lezárom a nyílt vitát. Helmut Scholz úr fog még a parlamenti delegációnk, Mercosur delegációnk útjáról beszámolni röviden, utolsó pontként. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Először is köszönöm azon árnyékjelentéstevőknek, akik a kereskedelmi aspektusokkal foglalkoztak Latin Amerika kapcsán, akik velem jöttek, és akikkel sikerült sok témát átvitatnunk, amelyeket végül aztán a delegáció nevében kérdésként föl is tettünk ott április végén. Delegációnk látogatása éppen akkor zajlott, amikor a Mercosur és az Európai Unió ötödik tárgyalási fordulója hamarosan bekövetkezendőben volt, az ugye most van májusban, ez az ötödik forduló, és látogatásunk fő célja az volt, hogy megértsük, hogy Brazíliának milyen az álláspontja, ugye Brazíliába mentünk, a jövő tárgyalási kör, a jövő fejleményei tükrében az EU-latin-amerikai kapcsolatok tekintetében. Nagyon magas szinten fogadtak minket, a delegáció tagjai részt vehettek a köztársasági elnök Rusev úr által szervezett találkozón, amely a köztársaság elnök és a civil szervezetek negyedik találkozója volt, és ahol a, az ország gazdasági fejlődéséről beszéltek, tehát ebben minket is bevontak, és amelyet részben egy időben együtt szerveztek meg az Európai Unió és a brazil tárgyalófél találkozójával, tehát delegációnk tagjai részt vehettek ezeken az üléseken. Tehát legfelsőbb szinten fogadtak minket. Három miniszterrel is tárgyaltunk, a mezőgazdasági, kereskedelmi és röviden a külügyminiszterrel is. és ugye még a végrehajtó hatalom vezetőivel is beszéltünk, beszéltünk az a bizottság tavalyi ö, kezdeményezésére a brazil parlament mindkét házának a képviselőjével, és ott is megvitattuk a Mercosur-EU kapcsolatrendszert. Emellett a delegációnk találkozott a Petrobras és a tavaly delegációhoz hasonlóan a, az etanol termelők hálózatának vezetőivel, tehát a zöldítési törekvések képviselőivel, illetve a fogyasztó szervezetek képviselőivel, akik áttörést szeretnének elérni az európai piacok felé. Hogy ne szaporítsam szavaimat, két érdekes megfigyelésem, megjegyzésem lehet nem most még, amit a bizottság tagjait érdekelheti. majd a delegáció jelentése ezeket megfogalmazza, de én kiemelném, hogy Brazília egyértelműen érdekelt abban, hogy a Mercosur-EU kereskedelmi tárgyalások eredményt hozzanak egy megállapodás formájában. Másodszorban ők ezt egy úgynevezett biregionális megállapodás formájában képzelik el. Így szeretnék elkerülni más Mercosur országok problémáit, amelyek egyenként erre nem lennének képesek, tehát úgy látják, hogy ez az ő felelősségük, mint ugye a térség vezető gazdasága, hogy regionális, bi-regionális megalapodást kössenek valamennyi Mercosur ország nevében, vagy velük együtt, bármit is jelentsen ez a jelenleg még csak megfigyelő státuszra rendelkező országok szempontjából, és ők leszögezték, hogy az ötödik tárgyalási körben Asunción van, ilyen értelemben fogják előterjeszteni javaslataikat. Tehát tudható most már, hogy a Mercosur miket fog benyújtani, az EU mikkel fog előjönni, és látható az is, hogy az 5. július elején Brüsszelben folytatandó tárgyalási körnek mik lesznek a fő témái, prioritásai. Harmadsorban pedig valamennyi ember, akivel találkoztunk, kifejezte, megfogalmazta, hogy bizonyos fenntartásaik vannak az Európai Unióval és a parlamenttel kapcsolatban, a tekintetben, hogy mezőgazdasági szempontból milyen nehézségeket támasztunk majd velük szemben. Tehát ez minden tárgyalási körben kiderült. Én megpróbáltam azt az üzenetet közvetíteni, illetve hát megpróbáltam reflektálni, azt reflektálni, ami ilyen viták itt zajlottak a parlamentben, pro és kontra, a bizottságok között, nem akarok részletekbe menni, de igyekeztem hiteles képet adni arról, hogy a parlament egészében milyen vélemények vannak, és ezzel tájékoztattam őket szerintem körülbelül arról, hogy mi milyen problémák mentén vitatjuk a témát, és ö, azt biztos, hogy sikerül kommunikálnom, hogy felelős vitákat folytatunk, tehát tudjuk, hogy mit csinálunk. A szakszervezetek képviselőivel, a civil társadalom egyetemek képviselőivel is találkoztunk, ahogy már mondtam. Ők is ott voltak egy kerekasztal beszélgetésen, sőt, diákok is, professzorok. És a brazil társadalom is más véleményen van a jövő megállapodása szempontjából. Érzik, tudják ők is, hogy a, a szociális-gazdasági realitás szempontjából, ami az országban érvényes, meddig mehetnek el körülbelül, tehát igyekeztünk úgy beszélni, hogy a polgárok és a kormányzat aggodalmaira is visszafogott válaszokat adjunk, de a válaszokat adjunk. Köszönöm szépen Helmut Scholznak aki a Mercosur országokkal való szabadkereskedelmi egyezményért felelős személy. We, we have Helmut. Már nincs még ilyen megállapodás. Helmut Scholz felelős a saját kezdeményezésű jelentésünkért ezen a területen, és így kvázi, mint a bizottságunk és a delegáció képviselője utazott Dél-Amerikába. Ezért volt fontos, hogy meghallgassuk most őt, illetve hogy egyáltalán ott legyen a delegációnk és tárgyaljon a Mercosur legfontosabb képviselővel. Köszönjük, Helmut, hogy ezt a témát ilyen aktívan képviseled és megosztottad velünk tapasztalataidat. Van-e a bizottság részéről bárkinek kérdése, meg jegyezni valója az elhangzottakkal kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs ilyen igény. Tehát akkor, amit hallottunk, az hallgatólagosan ugye megfelel annak, amit a parlament és a bizottságunk gondol kereskedelmi és mezőgazdasági vonatkozásokban. Köszönöm szépen! Majd még egyébként visszatérünk ezekre a problémákra. Most akkor valóban vége van a nyílt részének az ülésünknek. Kérem ezért azokat, akik nem jogosultak részt venni a koordinátorok ülésén, hogy hagyják el a termet, amilyen gyorsan csak és amilyen halkan lehetséges. That means those who are entitled to remain besides the, the coordinators are the secretariats of the committee, the legal service of the... Koordinátorok maradhatnak, koordinátorok maradhatnak